Kolleginnen und Kollegen! Kedves kollégák! Kollégák, kérem, hogy itt a bizottság és a külügyi szolgálat táján csendesedjenek el a kollégák. They follow you, Frederica, not me. ők a főképviselő asszony emberei. Köszönöm, hogy eljöttek és hogy meg, meg beleegyeztek, hogy a szomszédsági politikáról tájékoztatnak minket. Ugye ma reggel volt a bizottságnak egy kollégiumi ülése, onnan frissen jött Mogherini főképviselőasszony hozzánk, és Johannes Hán biztos úr. Nagyon fontos, hogy <clears throat> rajta legyünk az eseményeken, és közvetlen tájékoztatást kapjunk, pláne most hogy mi történik a déli országokban, mi történt Párizsban, egyéb kelet európai helyeken, mint a Minszki megállapodás ügye például, de a moldovai és a grúziai helyzet is aggodalomra ad okot bizonyos értelemben. Úgyhogy nagyon jó, hogyha lehető legfrissebb információkat megtudhatjuk főképviselőasszonytól hétfőn, és volt és lesz egy ilyen egyeztetés, úgyhogy nem is akarok én itt bevezetőt tartani, csak annyit mondani, hogy hogy függően attól, hogy mennyi lesz a bevezető adások hossza, a koordinátoroknak két percet fogok adni, várhatóan másoknak másfél, egy percet, mert háromnegyed egykor be kell fejeznünk az ülést, úgyhogy nem sok időnk van. de biztos, hogy persze tovább fogjuk gondolni azt, ami itt elhangzott. Jelentésíróink vannak, akik a témákon dolgoznak, meghallgatások is lesznek a következő hetekben, amelyek a témához kapcsolódnak. Tehát ez nem is az első, nem is az utolsó egyeztetésünk erről, inkább egy felütés a közeljövőben történő egyeztetésekhez. Főképviselő asszony, a lelnök asszony, a szó. Köszönöm szépen, Elmár. Ahogy te is elmondtad, a bizottság most délelőtt elfogadott néhány döntést a szomszédsági politikával kapcsolatban. Erre az ülésünkre most ma reggel egy éves konzultáció után került sor, amelynek során a legkülönbözőbb résztvevőkkel, érintettekkel egyeztettünk, nyilván a partnerországok kormányaival, de nem csak velük, hanem a saját tagállamainkkal, európai intézményekkel, az Európai Parlamenttel és a civil társadalom képviselőivel, civil szervezetekkel, a parlament, nemzeti parlamentekkel, az üzleti szférával, think tankekkel, egyetemekkel és így tovább. És ugyan sok különböző vélemény hangzott el, de az átívelt mindegyik fölött, hogy mindenki szeretne egy közös keretet a szomszédsági politikához, egy új keretet, ideértve a keret és déli szomszédjainkat is, és mindenki ezt a két dolgot egy fedél alatt szeretné látni, és változásokat kíván a szomszédsági politikában. Egyfajta új kezdetre gondol mindenki, a jelenlegi politikai környezet, atmoszféra nem csak Európában, hanem a tágabb régióban is egyértelműen arra utal, hogy meg kell változtatnunk bizonyos értelmezési horizontjainkat, fellépéseinket, magát a szomszédsági politikát újra kell definiálnunk. Az ugyanis a benyomásom, hogy a politikusoktól, a biztonsági szakértőktől, az egyéb partnereinktől a saját európai polgárainktól olyan jelzéseket kapunk, hogy a korábbi megközelítést, amely arra alapult, hogy az Európai Unió valahol a központban van, és minket körbevesznek a szomszédok, amelyek mind felénk tartanak, és partnerségben érdekeltek, és egyenlő partnerek, és a problémáink, lehetőségeink is gyakran közösek és ehhez kell megteremteni a platformokat, az eszközöket, az együttműködésnek a kereteit, mind a kihívások, mind a lehetőségek tekintetében, és elismerni azt, hogy ezek a közös nevezők ö, változnak idővel. Elmárral azon gondolkodtunk, hogy esetleg a külügyi tanács üléséről is tájékoztatnám hatnám a képviselő hölgyeket és urakat. Eh, ehhez lehet, hogy inkább külön keretet kéne találni. Hétfőn és kedden eh, a külügyi és védelmi miniszterek üléseztek, és valamennyien végül is ugyanarról gondolkodtak, eh, hogy mit kell tennünk most a párizsi események után. De egyébként Beirutban is történt egy robbantás néhány órával korábban, és Egyiptomban is a repülőgép felrobbantása is ehhez a sorozathoz tartozik, a törökországi robbantás is, az egyiptomi, az iraki robbantások is, tehát most ezek megszaporodtak, Tunéziában is volt ilyen, tehát, és ez mind a szomszédságunkban történik, tehát a biztonsági problémák, fenyegetések nagyon hasonlóak a környezetünkben, és az EU-n belül. Úgyhogy Jean-Yves Le aki a francia védelmi miniszter, tegnap megállapodtunk abban, hogy egész Európa célpontá vált, közös értékeink, gyökereink, civilizációnk vált célpontá, és egy hajóban nevezünk tehát. Ez nem a franciák problémája, ez Európa közös problémája, az utóbbi évek során erre sok jel utalt. A menekült válság is része ennek a problémának. A szíriai háború is csak része ennek az átfogó problémának. Múlt szombaton, meg két héttel ezelőtt is volt egyeztetés a szír háborúval kapcsolatban Bécsben, de a líbiai helyzetről is reményünk az, hogy délen, délkeleten mégis csak sikerül majd egy többpárti, sok érdeket képviselő kormányt felállítani. Múlt héten Ukrajnában, Grúziában is jártam, Hán úr pedig holnap, vagy ma, még ma indul ugyanoda. Itt is súlyos fenyegetések vannak, részben katonai természetűek is, energiaellátási kihívások is, tehát a biztonságpolitika és a politikai környezetünk azt mutatja, hogy most a partnerségi megközelítésen tovább kell lépni, túl kell lépni, és új eszközökre, struktúrákra van szükség, hogy ezek a kialakuló félben levő partnerségek megerősödjenek stratégiai partnereinkkel. Mégpedig nagyon gyorsan. Hán biztos úrnak fogom majd továbbadni a szót, hogy a golföbölben folytatott politikánkat részletes, részletezze. Én csak néhány alapelvről szólnék, amelyek úgy gondolom, hogy közös alapelveink az utóbbi év során Hán biztos úrral nagyon szorosan együttműködtünk, és köszönöm, hogy ehhez az együttműködéshez önök is, illetve a mi szolgálataink is komoly segítséget nyújtottak, és a mai esemény is végül is ennek a jegyében zajlik, hogy az európai intézményeken belül tehát szoros az összefogás. Nos, néhány alapelv, amelyre a javaslatainkat építjük. A gazdasági fejlesztés, a munkahelyteremtés legyen a fő célkitűzés. Ez Európában is így van, de különösen érvényes Észak-Afrika országaiban. A saját, nem a saját fiataljaink rovására mondjuk ezt, hanem mind délen, mind keleten a stabilitás egyik legfontosabb záloga az, hogy legyenek munkahelyek, és legyen megfelelő képzés, amely képessé tesz ezen munkahelyek betöltésére a földközi tenger térségében mindenhol. Második prioritásunk az energiaügyi együttműködés. Minden szereplőtől megkaptuk a jelzést, hogy nem csak keleten, hanem délen is bőven lenne esélye a további energiaügyi együttműködés kibővítésének. Harmadik prioritás a biztonság. Az INP-ben nem voltak benne eddig a biztonságpolitikai eszközök. Nyilvánvaló, hogy ezeket integrálni kell majd ebbe a keretbe, és olyan eszközökre van szükségünk, amelyek ha együttesen kialakítottunk, akkor végül is megoszthatók lesznek keleti és déli partnereinkkel ellenállóbb, stabilabb partnereink lesznek így a határaink körül, és új területeit szeretnénk megnyitni az együttműködésnek, például a konfliktus megelőzési együttműködésre gondolok itt, illetve a biztonsági ágazat teljes reformját szeretnénk, hogy hatékonyabb legyen a biztonság, közben persze javuljon a társadalmi nyitottság is. Nőjön ennek a mértéke. Még mindig a biztonságpolitikai ponthoz tartozik a terrorizmus elleni fellépés, a radikalizáció kialakulásának megakadályozása, a már kialakult terrorista hálózatok finanszírozásának kiszárítása, a szervezett bűnözés, a korrupció elleni fellépés, ezek mind-mind a biztonságpolitika alá tartoznak. Negyedik prioritás a migráció kérdése. A szervezet, rendezett legális és az illegális migráció különválasztása, de együttkezelése, és ide tartozik a menekültek védelme is. A menekültek védelmi védelme kérdésében az utóbbi időben most több megállapodás született, az egyes tagállamoknak növelni kell a kapacitását arra, hogy az valódi menekültek befogadását hatékonyan tudják végezni. A szabályos, jogszerű bevándorlás ügyében pedig a saját demográfiai és gazdasági érdekeinket kell szem előtt tekinteni. Európának végül is szüksége van bevándorlókra és diák és tudós cserékre, és üzletember cserékre, új hálózatok kialakítására, amelyek egyszerű, rugalmas módon segítik a kapcsolatépítést, és persze kezelnünk kell, és ez a legnagyobb feladat, az illegális bevándorlást, az embercsempész bandákat le kell kapcsolni, és a visszaküldési politikát pedig szigorúbban kell megfogalmazni, de ehhez persze a helyi közösségekkel kell együttműködni, mind az EU, mind az EU belül és kívül, és ehhez a gazdasági körülményeket a visszaküldéshez meg kell teremteni. Ötödik prioritásunk pedig az, hogy a szigorú értelemben vett szomszédság széles körülvé váljon, és együtt kezeljük a közös problémákat. Ide értem például a migráció kérdését Afrikába, vagy az energia kérdését keleti partnereinkkel, vagy az ebola kérdését, amely egy globális kihívás. Vannak közös érdekeink ezekkel az országokkal, és szomszédországaink bizonyos értelemben híd szerepet játszanak a távolabbi országok felé. Már ahogy elmondta, ez egy új kezdet, jó, egy éve dolgozunk már ezen, de most történt meg a, ennek az új politikának az első tételes megfogalmazása, azonnal egyeztetünk tehát a parlamenten, hogy látják, utána a tagállamokkal egyenként, tegnap találkoztam valamennyi EU-s tagállam nagykövetével, és megpróbálunk rugalmasabb együttműködési módszereket kialakítani, amelyek nem bürokratikusak, nem olyan lassúak, mint eddig voltak, hanem lendületes, hatékony együttműködést tesznek lehetővé politikai jellegű, és egyben a civil társadalommal is együttműködik. Tehát mindenkit egyszerre bevon, és lép is azonnal. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Mielőtt megadom a szót Johannes Hán biztos úrnak, annyit mondanék még, hogy kérem a, a kollégákat, hogy a francia kormány 42 per 7-es cikk meghivatkozásával kapcsolatban gondolkodjanak, hogy az AFED bizottság majd milyen választ fog erre adni. Ez egy közös feladatunk, és ennek konkrét következményei lesznek, lehetnek, úgyhogy jó lenne, hogyha a mi bizottságunk is egyrészt konkrétan megkapná, hogy milyen konzekvenciákat vonhat ez maga után, és mi meg ezen azon elgondolkodnánk, hogy erről mit gondolunk. Mert ezt feladatunknak tekintem. Most Johannes Szánnak adok szót. Äh, Köszönöm szépen, Elmár. Kiegészítve azt, amit a főképviselő asszony elmondott, tennék néhány alapvető megjegyzést a kérdéssel kapcsolatban. Először is a szomszédsági politikát eh, felülvizsgálati folyamatnak vetjük alá, nem csak azért, mert úgy gondoljuk, hogy ami az elmúlt két évben történt, az eh, rossz lett volna. Gyakran ez a kérdés merül föl, ezért mondom ezt el, hanem azért, mert eh, egyértelmű és elvárható, hogy tíz év után következtetéseket vonjunk le, megvizsgáljuk a helyzetet, és ez alapján egy stratégiát dolgozzunk ki amely alapján megvizsgálhatjuk, hogy a tamá, ta, szomszédsági, szomszédos országokkal való kapcsolatainkat hogyan kellene alakítani. Ez tehát egy bizonyos iránymutatásnak tekintendő, arra vonatkozóan, hogy a szomszédainkkal hogyan képzeljük el a kapcsolatokat. Most rögtön rá is térnék arra a pontra, amit az, ami itt nagyon fontos, mert egy kicsit más, mint eddig volt. Az Európai Unió az érdekeit, a saját érdekeit jobban kell, hogy artikulálja. Korábban az volt a benyomásom, hogy egy kicsit túlságosan nemesi, nemesi visszafogottsággal eh, jártunk el, holott az érdekeink a szomszédaink számára is fontos kell, hogy legyenek béke, a stabilitás és a gazdasági fellendülés. Hogyha ez megadatott, megadatik, akkor ebből Európa is profitál. Gondoljunk csak a migrációs nyomásra. Ez nem nehezedne ránk, hogyha az adott régióban béke, stabilitás és gazdasági fellendülés figyel, lenne megfigyelhető. Ez egy nagyon fontos, fontos téma ez az elkövetkezendő években meg kell, hogy határozza a, a cselekvésünket. A stabilitás tehát, a szomszédos területeken stabilizálni kell a helyzetet. Ahogy tudják, több mint 20 millió menekült, illetve a saját háza, hazájában menekült ember is él a szomszédos országainkban. Több mint 10 fegyveres konfliktus van a szomszédos régióban, régiókban, jogállami fejlemények is olyanok, amelyek az én véleményem szerint az elmúlt évekhez képest romlottak, de legalábbis nem javultak. Ebből az összefüggésből fontosnak tartottuk, ennek a politikának a kulcsfontosságú pontjait meghatározni. Többször vitáztunk már erről, ebben az összefüggésben eh, a konzultációs eh, folyamat a több mint 250 szervezettel, országgal, NGO-val, vagy eh, magánszemélyekkel, és azt igazolta vissza, amit már a márciusi tervezetben megfogalmaztunk. Tehát a kulcsfontosságú pillérek. Először is a differenciált megközelítés minden tagállamot, vagy minden szomszédos államot a saját érdemei alapján kell megítélnünk. Másodszor a tematikus súlypontok. Federica Morgarini már utalt erre, a biztonsági politika eh, nagyon fontos eh, kérdés, az energia emellett eh, elengedhetetlen. Aztán elhangzott a people-to-people -people kapcsolatok, tehát a közvetlen emberi kapcsolatok erősítése, különös tekintettel az ifjúságra, és emellett nagyon-nagyon fontos, mint egy nagy átfogó dimenzió a gazdasági fejlődés. Másodszor véleményünk szerint a partnerségi együttműködés alapján nagyon fontos, hogy a partnereink fejlődjenek. A partnereinkkel kapcsolatos, partnereinkkel való kapcsolatok nem lehetnek zsákutcák, hanem egy ö, olyan sugárút kell, hogy ez legyen, amelyen ö, egyelő, egyenrankú félként találkozunk egymással. Tematikus kulcsfontosságú pontok is e, emellett, e, említésre kerültek. Nem tudunk minden témát minden szomszédos országgal megtárgyalni, a kulcsfontosságú témákra kell koncentrálni, amelyek bennünket és a szomszédos országokat foglalkoztatják. Emellett nagyon fontos, hosszú távon a a pénzügyi helyzetünket is megvizsgálni. 2014 és 2020 közötti 7 éves időszakra gondolok, a pénzügyi lehetőségeinkben egy megfelelő flexibilitást kell eh, kialakítani, hogy tudjunk reagálni konkrét eseményekre. Konkrétan itt elmondanám, eh, hogy ami az eszközök eh, elosztását illeti, a e, keleti és déli partnerek között az egy-kettő arányban, ez nem kell, hogy megváltozzon, de ezen két mm, borítékon belül nagyobb rugalmasságra van szükség. E, azt gondolom, hogy majd ki fognak egyenlítődni a dolgok, de minden esetre nagyon fontos az, hogy Libanonban, Jordániában ruházzunk be, például ezen országok támogatására, hogy legalább valamennyire sikerüljön csillapítani a menekült áramlatot. Emellett Líbiában a helyzet szintén olyan, hogy segítségünkre van szükség, békés megoldásra van szükség, amely aztán majd lehetővé teszi a valódi segítségnyújtást. Itt is tehát megfelelő rugalmasságot kell biztosítani, hogy pénzügyileg is fel tudjunk lépni, segíteni tudjunk, hogyha eljön ennek az ideje. Egy nagyon fontos pont, amely a tárgyalások során most merült fel, ez az a kérdés, az a körülmény, hogy a bilaterális kapcsolatok mellett az együttműködést szubregionális szinten is támogatni kell, például a dél-kaukázus országait tekintve. Itt nagyon sok kérdés, potenciál van még, hogyha békéről, stabilitásról és prosperitásról van szó, akkor beszélnünk kell azokról a kérdésekről is, hogy ezeknek az országoknak egymás között erősebb, szorosabb kapcsolatokat kell épít, fenntartaniuk egymással. És itt gazdasági együttműködésre gondolok, nyilván nem fegyveres konfliktusokra. Emellett azt gondolom, hogy mindenképpen az is nagyon jó lenne, ami a földközi tengeri térséget illeti, hogyha jobban oda tudnánk figyelni az Európai Unió lehetőségeire a földközi tengeri térségre, országokra. Néha az az érzésem, hogy a földközi tengeri térségben minden korábbi miniszternek megvan a saját elképzelése a kapcsolatokról. Azt hiszem, hogy ez UFM itt nagyon jó fejleményekre tekinthet vissza, és jövő héten a főképviselő vezetésével Barcelonában lesz egy találkozó, és azt hiszem, hogy itt is az UFM-re kell koncentrálni. A keleti partnerség tehát mindenképpen figyelmünket megérdemli, ez Rigában már megerősítésre került. A szomszédos országok külügyminisztereit megkerestük, Federica Margarinivel együtt, meghívtuk őket, meg, felkértük őket arra, hogy ezen anyagból kiindulva vizsgáljuk meg, hogy milyen együttműködési lehetőségek merülnek fel. A különböző témák felmerültek. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ami a jelentéstételt illeti, terveink szerint kicsit kevesebb jelentést készítenénk, és csak akkor készítenénk jelentést, hogyha tényleg van miről jelenteni. Csak azért, hogy minden évben legyen egy jelentés, hát ennek túl sok értelme nincs. Ez önmagában nem elég ok arra, hogy jelentés készüljön. És végül pedig külön hangsúlyt szeretnék fektetni, feltetni egy különböző, a következő kérdésre, még akkor is, hogyha most nagyon pragmatikus megközelítést folytatunk, hadd mondjam el, hogy ez nem e, az alapértékek számlájára megy, vagy, vagy ennek hátrányára megy. Ez kapcsolatban nem gondolom, hogy tárgyalhatunk. Mindig újra és újra fel kell tennünk azt a kérdést, hogy hogyan lehet a jogállami elveket amelyekről azt gondoljuk, hogy ezek valóban nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy egy társadalom szabadon és jólétben fejlődjön. Nos, hogy lehet ezt az egyes országokban megfelelő formában végrehajtani? Anélkül, hogy ezek az országok a maguk részéről nehézségekbe keveredjenek. A mi részükről úgy kell alakítani a helyzetet, hogy a jogállami elvek hosszú távon fennálljanak, fennmaradjanak, és a sajtószabadsága, a gyülekezés szabadsága, az igazságszolgáltatás függetlensége megvalósuljon. Ez, a, ezt mind az aktív szomszédságpolitika kell, hogy kiegészítse. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Jó fél óránk van a vitára. 21-22 hozzászólás van már. Ez így... Ez így nem fog menni. Azt kérem, hogy a koordinátorok másfél percre, a többiek pedig egy percre koncentrálják a hozzászólásukat, mert Mogherini asszony és Hán úr még válaszolni is szeretnének. Préda úr szó. Köszönöm szépen, elnök úr. És nagyon szépen köszönöm, hogy Hán biztos és um, a főképviselő is eljöttek és elmondták uh, álláspontjukat. Nagyon örülök annak, hogy a mai napon sikerült uh, egy uh, javaslatot, illetve sikerülni fog ezt a javaslatot majd megtárgyalnunk és hogy nagyon világosan elmondjam, Kukán úr jelentésében néhány hónappal ezelőtt már keményen kimondtuk a helyzettel kapcsolatos véleményünket. Tehát szeretnénk az értékek érvényesülését, a kontextus figyelembevételét javasolni, rugalmasnak kell lenni, és hogy a lehető legjobban támogatni tudjuk az összes kérdéses országot. Azt is szeretném látni, hogy a stabilizáció a legfontosabb kihívás jelenleg, és ezért az is felmerül bennem, hogy talán ez a kulcsfontosságú kérdés. Brock úr egy kérdést tett fel, és Steinmeier miniszter úrral is beszéltünk hétfőn, amikor a 222-es cikk alkalmazásáról esett szó, ez a kölcsönös védelemre vonatkozó záradék, ugye itt most terrorista cselekményekkel van dolgunk, tehát az AFET-nak is nagyon gyorsan figyelembe kell vennie ezeket a jellemzőket. Köszönöm. President, High Representative. Kedves uh, elnök úr, biztos és um, főképviselő úr, nagyon örülök annak, hogy a mai napon egy szöveget kaptunk, uh, amelyet megosztottak velünk. Uh, én is szeretném megköszönni Kukán úrnak a jelentését. Én voltam a felelőse a SND frakció részéről ennek a jelentésnek. EU Moldova um, delegáció vezetőjeként is uh, szólok most hozzá. Teljesen világos az, hogy a migrációs válság, az emberi tragédiák, a menekült válsággal kapcsolatban nagyon nagy nehézségeknek vagy kihívásokat támasztanak a belső rendszereink és külügyi politikánk szempontjából egyaránt. Nagyon fontos lenne az is, hogy a, a kelet versus dél politikáját ne cseréljük fel egymással. A parlamentnek parlament képes volt arra, hogy konvergenciát alakítson ki a két témakör között, és úgy gondolom, hogy nagyon hasonlóan gondolkodnak önök is, legalábbis a most elhangzott beszédek alapján. A következő kérdésem lenne, itt jó néhány ambiciózus kezdeményezésről esik szó, amelyekhez új eszközöket is kívánnak rendelni. Hogyan fogják ezeket finanszírozni? Lesznek új források, vagy a meglévő források újraelosztásáról van inkább szó. Dziękuję Przewodniczący. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a mai napon, és eh, hogy a főképviselő, illetve a biztos bemutatták eh, véleményüket az európai szomszédság politikának hozzá kellene járulnia egy biztonságos világ kialakításához a népeink számára. Éppen ezért mindenképpen a civil társadalom újraépítését kell szorgalmaznunk Dél-Európában, és Európa déli szomszédságában is, például Ukrajnára gondolok, illetve Grúziára. Ukrajnában más problémák a jellemzőek most, ezek főként a biztonsági téren jellemzőek, de mégis most itt a legsürketőbb kérdés a délről érkező migrációs nyomás. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy párbeszédet folytassunk, mert konkrét együttműködésre van szükség, és ezért azt szeretném látni, hogy milyen tevékenységeket fogunk kezdeményezni annak érdekében, hogy a földközi tenger déli medencéjében lévő országok is a migráció ellenes illegális bevándorlás ellenes eszközeinket támogassák. Ugye itt már nagyon sok programról esett szó, már hat hónapja, állandóan bujkálunk, mindig azt mondjuk, hogy partnerek egy- együttműködésére van szükségünk a földközi tenger déli medencéjében, Törökországgal kapcsolatban is csak érintőlegesen beszéltünk együttműködésről. Noha már hat hónapja megvannak a konkrét programjaink. Itt az embercsempész maffiák ellen kell felvennünk a harcot, de gondoljunk egy kicsit tovább ezt a helyzetet. Gondoljunk arra, hogy milyen hatalmas nehézségeknek vagyunk kitéve, hiszen a földközi tengertől egészen a Fekete-tengerig terjed ez a problémás terület, és ezért fel kell merüljön bennünk az a kérdés, hogy hogyan tudjuk kihasználni ezeket a lehetőséget. Ausztravicius képviselő, köszönöm szépen. Főképviselő úr, biztos, asszony, biztos úr, miért csak egy perc? Miért, miért csak egy percet kapok? Nem, másfél perc. Elnök úr, ön mindig diszkriminálja a liberálisokat. Igen, ez nagy örömömre, külön örömömre szolgál. <laughs> It's a good start. In fact, uh, over recent decade, uh... Az elmúlt évtizedek során az Európai Unió szomszédsági területei közvetlen kapcsolatba kerültek a gazdaságpolitikánkkal, migrációs politikánkkal. Tulajdonképpen nem is utasíthatjuk vissza ezt az állítást. Én meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Bizottságnak és nekünk nem kockázatként, hanem inkább lehetőségként kellene tekinteni erre a területre egy közös jobb jövő kialakítása érdekében. Köszönjük szépen a nagyon jó jelentést. Valóban ez egy minőségi, dokumentum, és minőségi ugrást láthatunk benne a korábbi szomszédságpolitikai dokumentumokhoz képest. Ez egy igazi partnerségi dokumentum, egy partneri viszonyban kialakított dokumentum. És örülök az EU vizibilitással kapcsolatos gondolatoknak is. Végre megértettük azt, hogy nem bújhatunk el, hiszen tennünk kell valamint, és konkrét lépésekre van szükség. Lenne egy kérdésem a CSDP együttműködéssel kapcsolatban. Van-e azzal kapcsolatban terv, hogy hogyan tudjuk ezt azonnali hatá, azonnal hatályba léptetni, hiszen erre azon, ezen nagyon nagy szükség lenne. Másodszorban pedig vannak-e azzal kapcsolatban javaslatok, hogy az európai delegációkat megerősítsük személyzet, illetve forrásokkal is? Ja, vielen Dank. Meine... Köszönöm szépen, az első kérdésem Szíriára vonatkozik. milyen esélyek, milyen lehetséges lépések merültek fel arra, hogy egy asztalhoz üljön a kormány és az ellenzék Szíriában tárgyalások céljára, és az e, élezék részéről ki lehet a partner. Mi az ön értékelése, hogyan értékeli az e, azt, hogy Assad kész lehet arra, hogy választásokat tartson robusztus országokról is beszélt. Mit ért ezen? Biztonság szempontjából? Biztonsági szektora vonatkozó reformokat? És mely országok vannak ennek a jelentésnek a homlokterében? És ami a robusztusabb társadalmakat illeti, Johannes Hán is beszélt erről, itt konkrétan azt kérdezném, robusztus társadalmak, azok igazságosabb társadalmak, minden társadalmi csoport bevonása, Irakban például a szunitáké. Ezzel kapcsolatban jövőben intézkedéseket el tudnak-e képzelni, és ez hogy nézhet ki? beszéltek veszélyes csatornákról. Azok a veszélyes csatornák amelyekről itt szól lehet, azok a csatornák, amelyek a Daest támogatják. Vannak-e konkrét intézkedések ennek megakadályozására, a Daesh támogatására, és a további veszélyes csatornák a fegyverszállítók. Itt például vannak-e intézkedések Katárral kapcsolatban? Köszönöm. Kérem, hogy a azért, amikor a kérdéseket felteszik, akkor ne hagyják figyelem, figyelmen kívül a szomszédságpolitikát, hiszen ez a témája vitának most nem egy általános téma van a Bécsi egyeztetésről, majd ezt majd folytatjuk. E, volt már hétfőn, és majd folytatjuk jövő héten a Bécsi vitát. Ha e, Hautala asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Én azt hiszem, hogy a jó együttműködés mind kettőjükkel lehetőség, lehetővé teszi azt, hogy a helyes hangsúlyokat lefektessük. Egyetértek Hán biztossal azzal kapcsolatban, hogy a szegénység, a korrupció és a rossz kormányzás szintén a biztonságra rossz hatással vannak. Ez is nagyon jól definiálja azt, hogy hol vannak a kihívások, tehát valóban a stabilizációra van szükség ebben a régióban. Ahogyan önök is elmondták, arra van szükség, hogy az alapokra próbáljunk hatni, biztonság elsősorban, aztán az igazság ügy függetlensége, korrupció ellenes harc, és minden mást a gazdasági tevékenységet is ennek fényében kell megvizsgálnunk. Nagyon fontos még a biztonsági dimenzió is. Ezzel kapcsolatban azt kell megértenünk, hogy nagyon sok konfliktus tizedeli ezt a területet, mind keleten, mind pedig délen, és ezért nagyon sok befagyott konfliktussal is meg kell küzdenünk, ezek főként a keleti partnerség területei jellemzőek. Ami az eszközöket illeti, meg fog maradni a több-többért elve, de ez nem elég ösztönző a reformok útjára való lépéshez, és ezért az a kérdésem lenne, hogy a gyakorlatban mindez mit jelent majd. Aztán ön beszélt a szomszédok szomszédjairól is. Parlamenti együttműködésre gondolok például az euromediterrán együttműködés kapcsán. Ez mit jelent pontosan ön szerint? Grazie, Presidente. Köszönöm szépen. Természetesen örülök annak, hogy a témánál maradunk, még akkor is, hogyha tudom, hogy nagyon komoly dolgok történtek, és fel kellene nyitnunk végre a szemünket, és látnunk kellene azt is, hogy újra kellene gondolnunk a szomszédságpolitikát, azzal kapcsolatban, vagy azért, mert Európában is változik a helyzet. Nem lehet szomszédságpolitikában gondolkodni akkor, hogyha nem veszük figyelembe azt, hogy milyen menekült hullám érkezik ide, akik egyébként kapcsolódhatnak esetlegesen az ISIS-hez is. Ugyanakkor figyelembe kell venni azt is, hogy a szomszédok szomszédai, ott lehetnek az ISIS finanszírozó 40 ország között. Törökországon keresztül az illegális kőolaj szállítmányok eladásával az isis finanszírozzuk áttételes módon. Tehát az, hogy mi történik Brüsszelben és Párizsban, az minthogyha nem lenne összhangban azzal, amiről mi itt beszélünk. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm két kiváló meghívottunknak az eddig elmondottakat. Nagyon fontos az EU számára, és partnereink számára is a szomszédságban, hogy jó sínre tegyük ezt az együttműködést. Nagyon sok válsághelyzet tépázta meg ezt a kapcsolatrendszert az utóbbi időben, úgyhogy megfogható feladataink vannak jelentéseimben, Visszatérek az alapokhoz, és megfogalmazom, hogy az eredeti alapvető kérdéseket kell újra megfogalmazni. Örülök annak, hogy az EMP ezt figyelembe vette. Ha szembesülünk a legutóbbi idő kihívásaival, akkor nyilvánvaló, hogy új alapokra kell helyezni az együttműködést, és jobban, mint valaha, szükség van egy erős szomszédságpolitikára. Kérem két vendégünket, hogy mutassanak több erőt és irányító képességet a téma kapcsán. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagyon örülök ennek a jelentésnek, de azért felmerülnek bennem kérdések is ezekkel a mostani eseményekkel kapcsolatban, mert úgy tűnik, mintha kicsit elveszítettük volna a racionális érzékünket. Ugye itt a stabilitás, biztonság egyenletében kell gondolkodnunk. Biztos vagyok benne, hogy a szomszédságpolitikánk stratégiai szempontból is fontosabbá vált, mint korábban, de mégis felmerülnek kérdések, amelyekre választ kell találnunk. Hogyan tudja az Európai Unió hatékonyan javítani a szociális védettséget ezekben a nehéz, ezeken a nehéz területeken? Hogyan tudunk együttműködni nemzetközi szinten a béke teremtés érdekében? És végül milyen összekötetést lehet látni az európai szomszédságpolitika és az Európai Unió demokráciával, illetve emberi jogokkal kapcsolatban folytatott párbeszédei között? mert a mostani vitából hiányzik az a fajta egyensúly, amire szükség lenne a az együttműködési politika és a szabadkereskedelmi megállapodások között. Ez az egyik legnagyobb problémája ennek a helyzetnek, miközben itt állandóan csak a bevándorlásról beszélünk. Köszönöm elnök úr a szót. Örülök, hogy megszületett ez az anyag, mindenre kitér, kiolvasható belőle a vízió, de hogy Kukan úr is megfogalmazta, én is több erőt várnék tőle és önöktől is, hogy az európai vezetők vezetőbb ként lépnek föl. Egy kicsit hiányzik, egy percben ez persze nehéz elmondani, hogy önök szerint mi a bevált működő módszer a diplomáciában, a szomszédságpolitikában? meg kéne konkrétan fogalmazni, hogy válsághelyzetekben konkrétan mi történik, mi történjék. Sok éve tart már a szomszédsági politika, de mindig másképp reagálunk, nem elég koherens az, amit csinálunk. Kérem, hogy dolgozzon ki Magarini főképviselőasszony egy konkrét cselekvési tervet, amely felkészít minket a váratlan helyzetekre is. Az ukrán-orosz válság bármikor elfajulhat, és jó, nincs több időm. Sajnálom, de megegyeztünk, hogy kinek mennyi a felszólalás ideje, mondja az elnök. Nem halljuk egyébként. Köszönöm. Köszönöm a javaslatokat, és egyetérték Magarini asszonyjal és Hánúrral amikor azt mondják, hogy új megközelítésre van szükség, új szomszédságpolitikára. Erről többször egyeztettünk az utóbbi hónapok során, és azt szögeztük le, hogy a különböző új helyzetek kapcsán pont a régi alapelvekhez érdemes visszatérni. Ha a szomszédainknak jól megy a sor, akkor nekünk is jó, és viszont, tehát segítenünk kell megfoghatóban. Az első témáinál a prioritás listának, például a stabilitás kérdése kapcsán meg kéne fogalmazni, hogy milyen hatékony új eszközök állnak rendelkezésünkre ennek megteremtése érdekében délen és keleten, mert biztos, hogy ami most zajlik, az nem folytatódhat, ha mi a saját munkanélkülésünket a fiatal körében nem tudjuk visszaszorítani, akkor hogy fogjuk ezt majd tudni visszaszorítani a szomszédországokban? Ez a fő kérdés. Köszönöm a szót, és köszönöm, hogy megírták ezt a jelentést. Az utóbbi évek során sok minden történt a szomszédságpolitikában, és ezt önök is elmondták jól, sok mindent másképp kell megközelíteni. Hautala kollégám is méltatta, hogy önök leszögezik, hogy az instabilitás gyökerei nem tisztán a biztonságpolitikai területen belül keresendők. Az igazságtalanság, a szegénység, a korrupció vannak a problémák hátterében, ezt szeretném én is még jobban kidomborítatni, mert ezek mind emberi jogi kérdések. A More for More elv kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy folytatják-e majd a feltételesség elvének alkalmazását, és ezt hogyan teszik majd, mert sajnos egyelőre azt láttuk, hogy egyre többet adunk egyre kevesebbért, tehát semmit nem sikerül elérnünk ezekkel az eszközökkel, változásokat ezekben az országokban, csak a pénzek mennek. Jemen kapcsán. Bocsánat, lejárt az idő. Plenkovics úr, kérem tartsa be mindenki a felszólás időt. Egy rövid kérdést kérünk csak. Legyünk rendesek egymáshoz. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm alelnök asszony, biztos asszony, ez egy nagyon jó szöveg, amelyet most bemutattak. Ez egy négy éves a bővítés politikával is foglalkozó, szomszédsági politikára koncentráló és külügyi politikával is foglalkozó anyag. Nagyra értékeljük. Én azt szeretném megtudni, hogy az államépítési feladatok során hogyan kívánják alkalmazni a társulási szerződések eszközét, mit tehet a társulás, mint keret az új államiságok kialakításának érdekében, és költségvetési értelemben pedig mennyi pénz lesz mindenre a 2016-os költségvetésben, és milyen multilaterális fórumokban gondolkodnak, milyen átalakításokban esetleg ezen fórumok kapcsán. Valenciano asszony kapcsolatban. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, Magarini asszony, Hán úr. A beszámolót. Kiváló anyagot tettek le az asztalra, és komoly anyagot. Én magunkat kérdezem. Ugye szeretnénk stabilizálni a szomszédsági országokat, de egyes országokban az Európai Unió fellépése nem túl meggyőző. Vegyük csak Magyarországot. Az Európai Bíróság elé fog kerülni az ügy, hogy hogyan bánt a migránsokkal, és Szlovákia is sajnos nem mondható, megbízható, hiteles partnernek, amikor a keleti szomszédság politikáról van szó. És nem tudunk a szomszédokkal szépen bánni, hogyha magunkkal nem bánunk szépen. Tehát egy kicsit önvizsgálatot is kéne tartani néha, hogy mi az, ami alássa külső hitelességünket. És a feltételesség politikáját javaslom folytatni én is. Gabriel asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt főképviselő asszony, biztos úr. Gratulálok ahhoz, amit tettek és elmondtak, és közlöm azt is, hogy konzultálnak velünk. Ezt meg kell fogalmazni, hogy ez egy pozitív példa. Gratulálok ahhoz is, hogy képesek megváltoztatni a hozzáállásukat, kevesebb bürokráciát, több hatékonyságot akarnak. Első kérdésem önök egyértelműen a migrációt helyezték, és a biztonságpolitikai helyzet az első prioritások közé. Milyen közös adatbázis terveznek felállítani a migráns kérdésben? Második kérdésben azt mondták, hogy fontos az oktatás. Hogyan lehetne hatékony módon megelőzni a radikalizálódást, anélkül, hogy beavatkoznánk a szomszédországok belügyeibe, hogyan lehet az oktatást úgy alakítani így kívülről? Utolsó kérdésem az, hogy mennyire látható az Európai Unió fellépése, nem lehetne ezen egy kicsit javítani a szomszédsági politika kapcsán is. Köszönöm szépen. Gomez asszony kap szót. Köszönöm szépen, egyetértek azzal, hogy a gazdasági fejlesztés, a munkahelyteremtés tekintik fő prioritásnak. Erről meg kéne most már győzni a saját tagállamainkat is, hogy megszorításokkal nem lehet új munkahelyeket teremteni, ezzel csak a fiatalok munkanélküliségét fogják fokozni, és a radikalizációhoz járulnak hozzá. És mikor fogjuk már a belső politikáinkat koordinálni végre? És mikor fogunk végre arról beszélni, hogy a 42.7-es cikk alapján közös katonai fellépésre is szükség lehet? vannak olyan országok, amelyek Törökország, Szaudarábia, amelyek közvetlenül támogatták a Daest, ezekkel szemben mikor fogalmazzuk meg a kritikánkat? Az ő fellépésük miatt van annyi emberkereskedő, és az emberkereskedők még mindig nagyon sok kaput találnak a tevékenységükhöz, mert egyre többen menekülnek a terroristák el, elől, akik persze nem feltétlenül bevándorlók, hanem Franciaországban született terroristák. Köszönöm szépen, ennyi volt a felszólás idő. Abba hagyná, asszonyom, Anna? Not. Now I have my last sentence. This is your, your normal uh, formulation. Tudom, hogy amikor azt mondod, hogy az utolsó mondat következik, akkor még tíz jön. Sáke asszony kap most szót. Uh, hi. Köszönöm szépen, elnök a úr. Főképviselőasszony Hány biztos úr, köszönöm szépen, hogy megosztják velünk az idejüket, és időt szánnak ránk. Nyilván önöknek is nagy kihívásokat rejtenek ezek a napok. Köszönjük ezeket az, ezt az anyagot. Sajnos az elnök mikrofonja is be van kapcsolva, két hozzászólót hallunk egyszerre. Azt gondolom, hogy ez az ígéret, mely szerint többet adunk többért, de gyakran nem valósul meg, és nem eléggé hatékony. A stabilitás rövid távon azt jelenti, hogy a kormány közé kapcsolatokat erősítsük, közben ugyan, erősítjük, közben ugyanez a kormány elnyomja gyakran, főleg a fiatalokat. Mi e, tudunk, ha nem tudunk jelentést adni e, annak, hogy több munkahelyet kell e, teremteni, e, akkor kockára, tesszük ezt, kockára teszünk egy egész generációt. Ami a biztonság és a terrorizmus ellenéségét illeti, ez van megint csak ez a legfontosabb téma. világos szavakra és világos tettekre van szükség a jogok erősítése érdekében. Mi a helyzet a költségvetésben, ez milyen gyakorlati jelentő pontokat hoz? Köszönjük, Kelem úr következik. Köszönöm szépen. A politikánk az volt, hogy erősítsük a biztonságot a külső határokon. Ami a külső ami a nyilatkozatainkat illeti a megfelelő finanszírozás biztosításával kapcsolatban, ez megvalósul-e? A PNR adatok, illetve az adat visszatartás irányelv újra bevezetése megvalósul-e? Aztán az, mi a helyzet a közel-keleti stratégiával? Mi a helyzet Például Kurdisztánnal. Kurdisztán elismerése felmerült-e? A harmadik kérdés, teljesen világosak Putin tervei, meg akarja ismételni a második világháború szenárióját, ami működött, de milyen áron több tízezer, százezer ember lelte ebben halálát. A mikrofont elvették a hozzászólótól. Gillasszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Uniónak több mint 20 éves, majdnem 20 éves a szomszédság politikája, és nagyon hasonlóak voltak a célok ami a szomszédságot illeti egyre instabilabb, instabilabb, mint valaha is volt, gazdasági felendülés nem valósul meg. Én tudom, hogy a stratégiát aláásták a tagállamok, mert különböző bilaterális érdekeket követtek. Én azt szeretném tudni, hogy hogyan tudunk nagyobb hatékonyságot elérni. Ön azt mondta, hogy partnerországok nagyköveteivel találkoztak, erről a stratégiáról beszéltek-e, tagállamok egyeztettek-e? Aztán biztonsági aggodalmak merülnek fel a párizsi támadásokkal kapcsolatban, hogy milyen könnyen jutnak be ide a szomszédos országokból a fegyverek. Sok szomszédos ország és ország nem hajlandó semmit se tenni ezzel kapcsolatban. Hogyan tudják ezt mégis kezelni ezt a kérdést, Kuzó úr? Köszönöm szépen. Köszönöm. Okay. Gracias, señor presidente, señora Mogherini, Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt eh, Mogherini asszony, tisztelt biztos úr. A szomszédsági politika megújítása megint csak bukásra van ítélve. A gazdasági kapcsolataink aszimmetrikusak az erősek állnak szembe a gyengékkel, nem vagyunk egyenlőek. Azt szerint vannak a hosszú távú konfliktusok. Nyugat-Szahara, Palesztina, Ciprus. És ez az, és a menekült válság is erősíti az instabilitást. A 42 per 7-es cikk a közös védelem Európa militarizációját illeti, holott aszimmetrikus a helyzet. Persze vannak más problémák is az olaj kereskedelme kapcsolatban, ezekre külön kell kitérni. Köszönöm. Ön elmondta már, hogy ne kell változtatnunk számos hangsúlyt a szomszédsági politikával kapcsolatban, mert fenntarthatatlan számos dolog ezzel kapcsolatban, és 2015-nek semmi köze 2003-hoz. Az megjegyzésem a következő. A politikánk hogy, mennyiben segítette a szomszédos országokban a stabilitást, a növekedést? Az egyik innováció az új szomszédsági politikában, arra vonatkozik, hogy az egyes országokat saját érdemeik alapján ítéljük meg, és az egyes szomszédsági országoknak egymás között is erős kapcsolatot kell ápolniuk. Mi a helyzet az Arab Ligával, ezzel való együttműködéssel, ez talán egy jó együttműködési politika lenne, és aztán mi a helyzet az Európa-Afrika együttműködésre, azt hiszem, hogy, illetve az öbölmenti országokkal való együttműködéssel, azt hiszem, hogy ez is egy jó módja lenne annak, hogy a fragmentálódást elkerüljük. Köszönöm. Köszönöm szépen a vitát, a kérdéseket. Örülök, hogy most már nem egy napra sűrítjük be eh, az összes országra vonatkozó előrelépési jelentéseket, eh, de közben itt formálisan egy ellentmondás van, de remélem, hogy tartalmilag ez nem valósul meg. Remélem, hogy eh, nem vezet mindez az előlép, az országjelentések individualizálásához és ezzel a közös stratégia aláásásához. Mogherini asszony, öné a szó. munkánk, közös külpolitikánk nagyon fontos része a szomszédsági politika felülvizsgálata. Önök többen is elmondták, hogy több ugye, felülvizsgálati feladatunk van. Ez egy kulcsfontosságú felülvizsgálati feladat, de ez, ez nem varázspálca. Hogyha varázs eszközöket várnak ettől, akkor nagyon csalódottak, lesznek. De ez fontos, mindenképpen fontos gyakorlat. A partnereinkkel való együttműködés például nagyon fontos a közös alapok megerősítése. Hogyha azt várják, hogy a kurdoktól a Ciprusig terjedő közel-kelet és minden problémát megoldja a szomszédság politika, akkor csalódottak lesznek. Erre vannak más eszközök is. Sajnálom, hogy Borgézió kolléga nincs itt. ő mondta, azt, hogy nem szabad visszatérni a business as usual politikájára, de úgy látszik, hogy ő tette ezt meg leghamarabb. Amit tettünk eddig, az minden más, mint business as usual. Ma reggel a kollégium azzal kezdte, hogy egy új kezdet, legalábbis a legutolsó lehetőség valószínűleg ez arra, hogy kezeljük a válságot. A business as usual az a mai válságkezelési öm, gyakorlat. Konzisztensnek kell lennünk. Egy hónappal ezelőtt mindenki azt hangsúlyozta volna, hogy bevándorlás, bevándorlás, bevándorlás, most meg mindenki a terrorizmus, terrorizmus, terrorizmust hangsúlyozza. Nem szabad eltéríteni a gondolkodásunkat, illetve meg kell tartani a hangsúlyokat, és, és következetesnek kell lenni. Az is igaz, hogy a partnerség most fontosabb, mint 2003-ban volt hiszen közösek a lehetőségek és a kockázatok. Válságmenedzsment és hosszú távú beruházás nagyon fontos. Ami a krízismenedzsmentet illeti, a biztonságra vonatkozóan azonnali intézkedésekre van szükség. Ebben a közös biztonság és védelmi politikai szerepet játszik. A jelenlegi biztonsági helyzetben ez elengedhetetlen. A másik pedig a menekültügy. Utaltak a, az illegális bevándorlásra. Nézzék meg a számokat. A bevándorlók vagy menekültek nem a déli szomszédos országokból érkeznek, hanem maximum ezeken keresztül érkeznek, és a déli um, szomszédaink is nagy problémával néznek szembe a menekültekkel kapcsolatban. 10-20 évvel ezelőtt lehet más uh, oldalon álltunk, de most ugyanezen az oldalon állunk, uh, és együtt próbáljuk ezt uh, a feladatot megoldani. Lehet, hogy egy kicsit eltart egy darabig, míg ezt megemésztjük mi európaiak, de ez így van. Az Arab Liga már vannak találkozók, szab, rendszeres találkozók, csúcs találkozók, és próbáljuk ebből a legtöbbet kihozni. Nekik is vannak belső problémáik a tagjaikkal. A kulcsfontosságú kérdés az az elveszett generáció. Erre utalt kollega, és ezért kell dolgoznunk a gazdasági lehetőségeken egyrészt, már elfelejtettük az arab tavaszt, de a kulcsfontosságú pont a demográfia, a gazdaság, és az a tény, hogy olyan sok fiatal van, aki képzett, de nem kap lehetőséget, munkalehetőséget, és ez a menekültválsághoz vezet, illetve a párizsi terrortámadásokhoz. A szomszédos országokban és az európai országokban is felmerül ez a kérdés, ez kulcsfontosságú. Ami a more for more és less for less elvet illeti, majd Hán biztos ezt megválaszolja, a, a, a lényeg az, hogy a partnerekkel együtt lehetőséget kell találni, nem csak a kormányokról beszélek, hanem az emberekről. Mi sem csak az intézmények vagyunk, hanem az emberek és a nép. Tehát meg kell próbálnunk ellenálló társadalmakat felépíteni, melyek nyitottak, befogadóak és a jogokat tiszteletben tartják. Ami a, ami a biztonság és az emberi jogok vitáját illeti, ez nem jó vita. Csak úgy lehet biztonságot megvalósítani, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartjuk. Végül nem, nem utolsó sorban a 42.7-es cikk teljes mértékben az önök rendelkezésére állunk, és a szolgálataim megosztják önökkel a dokumentumokat, amelyeket kaptunk. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a kérdésen. El, első alkalommal kerül sor ennek a cikknek az életbe hívására. Megosztjuk önökkel a feljegyzéseinket. Amikor Brüsszelben vagyunk, akár egy zártabb körben is. Szívesen visszatérünk erre a témára. Köszönöm az elnök mikrofon nélkül. Borgesio, er hat sich entschuldigt. Borgesio kimentette magát, mert éppen most mondták, hogy egy szembetegség miatt kórházba kellett mennie, úgyhogy ezért mentette ki magát. Nem akartam, hogy az én megjegyzésem rossz szájít hagyom maga után. A 42.7-essel kapcsolatos megjegyzését köszönjük. Ha jól értettem, Federica felelős a more and more elvért, és Johannes Hunt pedig a less for less elvért, de megadom neki most a szót. Also, wir haben eine gute Aufgabenteilung. Ähm, ich wollte Kollegen Christi noch einmal versichern. Csak tudom, hogy nincsen dél és kelet között differenciálás, egyformán elkötelezettek vagyunk, és az egyes országok iránt is, de az tény, hogy egyes országok néha az előtérbe kerülnek, a sajtóban, mások kevésbé. Egy biztos, hogy külügyminiszteri szinten teljesen egyenlő elbírálás alá esnek a keleti déli országok, és nem szabad azt sem elfelejteni, hogy mi tudatosan törekszünk az egyensúly fenntartására. Másodszorban a More for More elfről. Itt is tovább kell fejleszteni ezt az elvet, hogy ne mechanisztikus legyen ez a hozzáállás, hanem egyfajta benchmarkként az ország belső dinamikáját, fejlődését is figyelembe vegyük. Tehát ne valamilyen végletes és végleges dolgok érvényesüléséből induljunk ki, hanem abból, hogy van-e ellépés. Fontos, hogy segítsünk az országokon, és a lesz for lesz is megfogalmazódik így, hogyha valahol nem reagálnak arra, amit kérünk, akkor ott kevesebb lesz a pénz, de ezzel együtt a civil szervezetek támogatását nem szüntetjük meg, mert ezekben az országokban különösen fontos szerepet játszanak, őket meg kell erősíteni, és az ő fejlődésüket támogatni kell. Egyes országokban azonban olyan trend érvényesül, most, hogyha Oroszországot nézzük például, hogy a civil szervezetek támogatása nehézségbe üszködik, hiszen ez tudatosan korlátozza a kormány. Itt eh, tehát kitérőket kell tennünk, pragmatikus megoldásokat kell keresnünk, általánosságban tudok csak fogalmazni. Ahogy a főképviselő asszony is elmondta, egyfelől van egy általános megközelítés, másfelől pedig törekszünk arra, hogy személyre, országra szabott módon lépjünk föl, és a gazdasági fejlődés támogatása sem egydimenzionális tevékenység, hanem nem egyszerűen munkahelyeket akarunk teremteni, hanem minőségi munkahelyeket. Nem egyszerűen képzést akarunk támogatni, hanem a jó képzést akarjuk támogatni, a szakképzést, a, a szükséges szakképzést. És ha a szomszédos országoknak pedig kritikájuk vagy fel, fenntartásuk van, akkor rugalmasan kell reagálnunk. Nem szabad, hogy pull hatást váltsunk ki, vagyis azt, hogy esetleg kiképzünk embereket, de azok mindazon eljönnek hozzánk Európába, és ezek az országok továbbra is ott maradnak szakember nélkül. Tehát a brain drain szemben most nekünk a saját közvetlennek tűnő érdekünkkel szemben is föl kell lépni, hogy igenis maradjanak ott a kiképzett szakemberek. És ott segítsünk nekik rajtuk. Ott tudjanak vállalkozásokat alapítani, ott legyen lehetséges a fiataloknak, a jól képzett fiataloknak az önállósodás, a vállalkozás alapítás, és ha ilyeneket létrehoznak, akkor ezeket aztán támogassuk meg, hogy fejlődésképesek legyenek, megmaradjanak tehát a kis és középméretű vállalkozásokat és különösen a fiatalok által létrehozottokat mikrofinanszírozási eszközökkel kell felemelni, ebben van fantázia, és ennek a végrehajtása útjában sem állnak végül is különösebb akadályok. Az Arab Ligával már most is együttműködünk, de ezen belül fontos, hogy egyes konkrét helyi szervezetek kiemelt ö, szerepet kapjanak, ahogy ezt önök is egyébként akarják, hogy, hogy legyen egy-két példaértékű projekt, amelyekre a többiek is aztán fölnézhetnek, és mellesleg ránk is, hogyha mi segítségünkkel jött az létre. Köszönöm szépen, hogy támogattak minket az utóbbi hónapokban. Most kezdődik talán, mondhatom, igazán a munka, most kezdődik az átültetés, a végrehajtás. Köszönöm szépen, Magaréni asszony Hán úr, a beszámolót, a válaszokat a kérdésekre, és köszönjük, hogy minket tájékoztattak, még mielőtt most tovább mennek a sajtótájékoztatóra, amit tartanak.